emeléssel szavazunk, csak néhány esetben fogunk, amennyiben szükséges, a, a gép, a kártya felhasználásával. Tájékoztatom önöket, hogy az frakciók a végső eredményt illetően is megegyezett. Én úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan fogunk tudni haladni emiatt ezzel az anyaggal. Mindenki készen van? Albert, néhány szót a szavazás előtt? Nem, rendben van. Akkor haladjunk. Kezdjük a szavazást. 2020-as közös agrárpolitika. Kézfeltétellel szavazunk. Ki támogatja az egyes kompromisszumot? Ki ellenzi? Tartózkodás? Elfogadtuk. következzék. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a hármas kompromisszum. Nem, nem, elnézést, mondja az elnök. Előtte 231-es módosító. Géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak. Géppel szavazunk, igen. Nyissuk meg. Igen. Tehát, megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Két szavazattal több van, az egyik a néppártól, az egyik a szocialisták demokraták részétől. Tehát két szavazattal több van. Egy és egy pluszban. Még egyszer, 231-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak. 231-es. Mindenki szavazott? Meg mindig egy szavazattal több van a néppárt részéről. Kérem, figyeljenek, elfogadtuk ezt. Következik most, kézemeléssel kérem, a ö, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik most a négyes kompromisszumos megoldást javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik most géppel a 267-es. Megnyitom a szavazást. 267-es. Mindenki szavazott, 267-es, lezárom a szavazást. 267-es, elfogadtuk. ről szavazzunk, géppel megnyitom, kérem szavazzanak. Géppel szavazunk. Lezárva a szavazást, elfogadtuk. Következik most az ötös kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. kézszemeléssel, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum kezemeléssel mellette, ellene, tar ellene, tartózkodás, elfogadtuk. és most géppel szavazzunk, 381-es módosító, 381 géppel. Megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást 381-esről. Elutasítottuk. Per alzata di mano votiamo il compromesso 9 kilences következik kézfelemeléssel, mellette ellenet tartózkodás. Elfogadtuk. tízes következik. Kézemeléssel mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. tizenegyes mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik most a 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Géppel szavazunk most. 497-es módosító. 497. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 497-et elfogadtuk. Kézzel szavazzunk, 15-ös módosító mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszumos módosító mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. És most a 17B. Géppel szavazunk. Géppel szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak. 17B. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik. Kézzel szavazzunk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kompromisszumos módosító kézzel, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kézzel szavazunk. szavazunk, egy blogban szavazunk 20-tól 23-ig. Mellette, ellene, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik most. Géppel szavazunk 643-ast. Megnyitom a szavazást 643-as. Kérem szavazzanak. 6, 4, 3. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kézemeléssel szavazunk. 24-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös módosító, kompromisszumos módosító kézzel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Géppel szavazunk most, 478-as módosító, 478-as, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 478-ast elutasítottuk. Aztán 500-as módosító géppel, megnyitom a szavazást. 500-ast, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Géppel szavazunk, 692-es. 692-es. Megnyitom a szavazást. 692. A votazione. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Géppel szavazunk. 752-es. Megnyitom a szavazást. 752-es. Chiusa la votazione su 752. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Géppel szavazzunk. 756-os, 756-os, kérem szavazzanak, géppel szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 756-ot elutasítottuk. 757-es, Mennyit a szavazást, 757-es. 757-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 759-es. Kérem, szavazzanak. 759-es. Lezárom a szavazást 759-esről. Elutasítottuk. 758-as következik most Dorfman. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 754-es. Megnyitom a szavazást. 754-es. Lezárom. Elutasítottuk. 755-ös. Kérem, szavazzanak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Végezetül 760-as, Kérem, szavazanak. 760-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kézzel szavazunk tovább. 26-os kompromisszumos megoldás, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Géppel szavazunk. 784-es. Megnyitom a szavazást. 784-es. Lezárom a szavazást. 784-est elfogadtuk. Kézzel szavazzunk. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kézzel, 29-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es kompromisszós módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Géppel szavazunk most, 853-as, 853-as mellette Ki si astiene? Eh, scusate, avete votato tutti? Elnézést, mindenki 853-as géppel szavazunk, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kézzel szavazunk, 35-ös. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as kompromisszum nem, elnézést, mondja az elnök, géppel szavazzunk, 892. Megnyitom a szavazást, 892-es. 892. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elutasítva. 894, 894. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott? Lezárom a 894-es. Elutasítottuk. Kézzel szavazunk. 38-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Eh, Votiamo con votazione elettronica l'emendamento 45. 45-ös géppel szavazunk. Consolidated Amendment proposed by rapporteur. Kérem szavazzanak, géppel szavazunk. A 45-öst. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Continuiamo con votazione elettronica géppel szavazunk 1022-es módosítóról, megnyitom a szavazást, 1022-es. Lezárom a szavazást az 1022-esről. Elfogadtuk. Gépi szavazás. 1023-as. 1023-as. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 1025-ös. 1025-ös, géppel szavazzunk, megnyitom a szavazást. Nedelcseva 1025-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Van még egy 46-os konszolidált módosító az előadó részéről. Kérem, szavazzanak! Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Géppel szavazunk, 1035-ös, 1035-ös. Kérem, szavazzanak! Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most kézzel szavazzunk. 45-ös kompromisszum mellette, ellene, tartozkodás elfogadtuk. 46-os kompromisszum mellette, ellene, tartozkodás elfogadtuk. Géppel szavazunk, 1052-es. Megnyitom a szavazást. 1052-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1053-as. Kérem szavazzanak. 1053-as. Gladfelder. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk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 kézzel szavazzunk, 50-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Géppel szavazunk most, 1094-esről szavazunk géppel. Megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es kompromisszum mellette, ellene, elnézést mondja az elnök, ellene, tartoz... Géppen szavazunk most, 1129. Polson és mások. 1129. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kézzel szavazunk, 53-as kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva. 54-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Gépen szavazunk. Megnyitom a szavazást az 1227-esről. 1227-esről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kézzel szavazzunk 59-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Gépi, gépen szavazunk, 1240 Dorfman, 1240-esről szavazunk. Elnézés, mondja az elnök, kihajtunk egyet. Akkor ezt töröljük. 1235-ösről szavazunk. Doc és mások. Kérem szavazzanak, mindenki szavazott, 1235, lezárom a szavazást, elfogadtuk. ...1238-as következik, megnyitom a szavazást. 1238-as, igen. 1238-as, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. ...1240-es következik, Dorfman, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást 1240-esről. To. E adesso 1241, aperta la votazione. 1241-es. Lezárom a szavazást. 1241-es, elfogadtuk. Kézzel szavazunk, 60-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A BA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Emendamento di compromesso E. Chi a favore? E mellette ellene tartózkodás elfogadva. F mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. GB mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. H. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. I. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. I. A. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. És most gépet szavazunk a 101-es módosítóról. 101-es módosítóról géppel szavazunk. Herránc és mások. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most kézzel szavazunk. K módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elmódosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. LA módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. LB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. O kompromisszum mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. PA kompromisszum mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadtuk. PB mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadtuk. PC mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadtuk. És most megszavazzuk azt az egyezmény, azt az egyességet, amit elértek a frakciók, a citations részről, ezt az egészet egy blogban szavazunk, az összes citation. Ki a favore, in blocco, ki è contro? Mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most folytatjuk Szavazni kell. A többi szakbizottság véleményét. Kézzel fogunk szavazni. Deve A mellette. Chiedo scusa. Deve 6, deve 6. Deve 6-os, elnézést kérek. Deve 6-os. Mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Deve 7, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Deve 12, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. MV 20-as mellette, ellene. Ellenőrizzük géppel, MV20-as. Megnyitom a szavazást. Géppel szavazunk, MV20-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. MV27-es. Géppel szavazunk. Gyorsabb leszünk. Gyorsabban fog így menni. MV27-es. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. MV28-as, megnyitom a szavazást. MV28-as, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Géppel szavazunk. MV29, megnyitom a szavazást. MV29. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. MV31. Megnyitom a szavazást. MV31. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. MV35. Megnyitom a szavazást. MV35. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. MV40-es. Nem, ez okafogyattá vált. Itre 6-os következik. Kérem szavazzanak. Itre 6-os. Lezárom a szavazást. Itre 6-ost elfogadtuk. Itre 9-es. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást az ITRE 9-ről, elfogadtuk. Itre 15, el van fogadva az ITRE 9-es, 29-15 ellenében. ITRE 15. ITRE 15. Elfogadtuk. Ittre 16-os. Megnyitom a szavazást. Ittre 16. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ittre 17-es. Megnyitom a szavazást. Ittre 17. Szavazzanak, kérem. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Regi 5-ös. Regi 5-ös, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Regi 14, kérem szavazzanak. Regi 14, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást a Regi 14-ről, elutasítottuk. Regi 17, aperta la votazione. Regi 17-es, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott, Regi 17, zárva. Lezárom. Elutasítottuk. És most az így módosított jelentésről szavazunk. Géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Egyetlen egy ellenszavazattal, négy tartózkodó mellett, 40 szavazattal elfogadtuk. Gratulálunk Albert Dess. Rimanete qui che rapidamente votiamo subito per gli altri provvedimenti, però prima la parola ad Albert Dess. Először Albert Dessnek adom meg a szót. Ja, ja, Elnök úr, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy a szavazás után okom van arra mindenkinél, hogy köszönetet mondjak, és különösen azoknak, akik részt vettek a kompromisszumok kidolgozásában. Paolo de Castro elnökünknek is szeretnék köszönetet mondani, illetőleg a együttműködő koordinátoroknak, árnyékelődőknek, és természetesen minden olyan kollégának, aki együtt dolgozott a jelentés kidolgozásában. Valamennyi kollégánknak szeretnék köszönetet mondani a bizottság titkárságában, a frakciókban, különösen a saját frakcióban, ahol rendkívül sokat dolgoztak, és természetesen a saját irodámnak a kollégáit is szeretném köszönteni. Világos jelet küldtünk Csolos biztos irányába, hogy a parlament itt az agrárpolitika új 2020 utáni orientációjával kapcsolatban világos véleményt foglal el és szeretnénk, hogyha jogalkotási véleményben tükröződne majd a parlament széles körű képviselőnek az álláspontja. Possiamo continuare il nostro lavoro? Folytassuk most a munkát a 13-as napi rendi ponttal az ökológiai termelésről és ökológiai termékek készítésről szóló 834 per 2007 LK tanácsi rendelet módosítása. Martin Heusling a téma előadója a zöldek részéről. Elkezdjük a szavazást az ökológiai mezőgazdaságról. Posta della Commissione. In totale sono stati presentati 23 emendamenti. A bizottsági szöveg ehhez szeretnénk a milyenket hozzáigazítani. Az európai petíciók, illetve delegált aktusok tekintetében van még megszavaznunk. Ha Márti nem kíván felszólalni, akkor egyből kezdjük a szavazást. Megnyitom a 16-osról a szavazást. Pont megnyitom a 16-osról a szavazást. Avete votato tutti? Ha mindenki szavazott. Chiusa la votazione. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es módosító. Aperta la votazione sull'emendamento 17. Ki támogatja? Pontosabban géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 17-est. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást a négyesről. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az ötös jön. Megnyitom a szavazást az ötösről. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elfogadtuk. A 18-asról kellett volna, de ez kimaradt. 6-osról szavazunk. Ki támogatja a 6-ost? Kérem szavazzanak. Elfogadtuk. A 7-es módosítóról is géppel szavazom, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 19-es jön, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. Még két néppárti módosítónk van. Megnyitom a szavazást a 21-esről. Kérem, szavazzanak a 21-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as helyett a 9-es. Blokkosan szavazunk. Megnyitom a szavazást a 9-10-11-ről. Itt néhány preambulum bekezdés is ide tartozik. Elfogadtuk. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Ezt is elfogadtuk. A preambulum bekezdése közül többet már megszavaztunk, a 14-esről kell még szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk és a 15-ösről is szavazunk. Még megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárjuk a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Most a záró szavazás következik. A jogalkotási javaslat módosított változatáról megnyitom a záró szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. És most így módosított jelentés, igen, lezárom, elfogadtuk, és végezetül a mandátumról szavazzunk, hogy lezajlanak a tárgyalások a tanácssal. Megnyitom a szavazást. Tehát a mandátumról szavazunk. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálok Martin, folytatjuk. 14-es napi rendi pont. Elnézést. Egyes kollégáknak el kell menünk a szuréban szavazni, és ezért fordítsuk meg a dolgokat. Ha mindenki egyetért, akkor először szavazunk a Lavia jelentésről, aki ott van a La Suréban, ezért kérem, vegyük át a 16-ost előre. Mindenki egyetért ezzel? Rendben van. Akkor eltérünk. Köszönöm szépen. Egy blogban tudjuk ezt megszavazni. Egy blogban Laviáról van szó, amelyik az 1990-es tanácsi rendelet módosításáról van szó, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, azért, hogy alkalmazkodjon a szerződéshez. Egy blogban szavazunk, kérem szavazzanak. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálok, Lavia úr, mehet át szavazni a szuréban is védje meg ott is a mezőgazdasági szakbizottság érdekeit. Két további szavazásunk van amúgy. Először is az így módosított, ez záró szavazások gyakorlatilag. Mindenki szavazott, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Megszavazzuk a jelentéstervezetet. Kérem szavazzanak. Végül a mandátumról szavazunk, hogy tárgyalhasson a tanácssal. Kérem szavazzanak. Kérem szavazzanak, köszönöm szépen. Elfogadva, formalitások ezek, de hát meg kell tenni ezeket. 14-es a 485-ös tanácsi rendelet módosítás az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapfinanszírozási Rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról. Előadó Luis Manuel Capula Santos. Ha az előadó egyetért, akkor egy blogban szavazunk. Egyetért, igen, akkor egy blogban szavazunk. Kérem, szavazzanak a Capula Santos jelentésről. Lezárom a jelent... Lezárom a szavazást, elfogadtuk. És most az így módosított jelentéstervezetről szavazunk. Mindenki szavazott. És most a törvényjavaslatot szavazunk. Kérem szavazzanak. Elfogadtuk, és végül a, a tanácssal való tárgyaláshoz a mandátumról szavazunk, kérem szavazzanak. Lezártuk, elfogadtuk. Gratulálok, Luis, elfogadtuk a jelentést. 15-ös napi rendi pont, a 378 per 2007 EK tanácsi rendeletnek a közös politika keretében tartozó közvetlen kifizetések önkéntes modulációjának végrehajtására vonatkozó szabályok tekintetében történő módosítása. Britta Reimers az előadó. Britta, szólni akarsz néhány szót esetleg? Nem? Ha egyet értesz, egy blogban szavazhatunk. Igen, egy blogban, rendben van, akkor megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most szavazunk a törvényjavaslatról így módosítva. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és most a törvényjavaslatról beszél, szavazunk. Lezárva a szavazást, elfogadtuk. Végezetül a tanácssal való egyeztetésről szavazunk, illetve mandátumról parancsoljanak, kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. A 15-öst is elfogadtuk. Gratulálok Brita Reimersnek. Kedves kollégák, ez egy nagyon fontos nap volt. Nagyon érdekes volt a meghallgatás Pródi úrral, és a DESZ jelentést is meg elfogadtuk. Köszönöm szépen, június 21-én találkozunk, 9 órakor. Köszönöm. Parfait. Parfait. Un vote rapide, ultra.